Okay, everybody, we want to maximize the time available this morning, so... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Csapjunk a lovak közé, nincs csak időnk. Tízes napi rendi pontnál járunk. Ismét üdvözlöm Mário Drágit a szakbizottságunkban. Most nem, most kicsit más minőségében. Az Európai Rendszerkockázati Testület 2011 évi jelentését fogja az ERKT elnökeként eh, felvezetni. Még egyszer mondom tehát, a rendszerkockázati testület elnökeként van ma közöttünk. Kérem, hogy a kérdéseiket a kedves kollégák a rendszerkockázat kérdésé körére eh, korlátozzák, nem a központi bankkal kapcsolatos kérdéseket várunk ma senkitől részben a mi kérésünkre érkezett, és részben mi kértük, hogy az Európai Központi Bank és a Rendszer Kockázati Testület hatásköre viszonylag élesen elkülönül. jó, parancsol. No, köszönöm elnök asszony. Tisztelt képviselők, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma önök előtt. Először is azért, hogy az Európai Rendszer Kockázati Testület testvéves jelentését felvezessem. Mindannyian kaptak ebből egy másolatot, és amely most kerül nyilvánosságra, ahogy beszélemet megtartom. Nem kívánom megismételni a jelentésben szereplő megjegyzéseket, és három kulcsfontosságú területre koncentrálnék az ERKT munkájában. Lesz bőven dolgunk az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Mik ezek a kulcsfontosságú kérdések? A rendszer kockázatok értékelése természetesen, egy eh, a megfelelő makroprudenciális keret létrehozása az Unióban, illetve középtávú strukturális fejlemények az Európai Unió pénzügyi rendszerében. Eh, nincs eh, egészen egy éve, amikor felhívtuk a figyelmet arra, hogy rendszer szerűvé vált kimaradtak a kockázatok az Európai Unió pénzügyi rendszerében. A központi bankok felé és más intézmények felépésének következtében stabilizálódott a helyzet, azonban a közelmúltban újra bizonytalanság eh, jelent meg, bár nem ugyanolyan szinten, nem olyan, ugyanolyan veszélyes a helyzet, mint 2011 novemberében. Komoly kihívások vannak azonban továbbra is előttünk. Egyet tartoznak például a tagállamok, meg korlátoznunk kell tagállamokról tagállamra terjedjen ez a fajta válság, vagy instabilitás, illetve a makrogazdasági stratégiát úgy kell alakítanunk, hogy az támogassa a növekedést, és javítsa a versenyképességünket, hiszen fiskális konszolidáció nélkül nem tudjuk egyensúlyba hozni a pénzügyi mérlegünket. Fontos, hogy határozottan és fenntartható módon lépjünk fel, ez lehet a siker kulcsa, és így hozhatunk részre egy ellenálló pénzügyi rendszert, amely fenntartható módon olyan pénzügyi szolgáltatásokat tud nyújtani, amely nélkül a gazdaság nem működhet. Makroprudenciális szemszögből vizsgálva ide tartoznak a következő intézkedések. Eh, Hitelki, eh, hiteles mechanizmusokat kell arra létrehozni, hogy átstruktúráljuk és újra tőkésítsük a bankokat, amennyire szükség van, illetve a banki felügyeletet megerősítsük. A múltban már többször hangsúlyoztuk annak a fontosságát, hogy a nemzeti európai szintű hatóságok is fellépjenek, egy, együtt, egy, gyorsan, ambíciózusan és eltökéltem. Újra meg kell ismételjem ezt, bár az eddig hozott erőfeszítéseket is el kell ismerni. A szélesebb értelemben vett gazdaság és pénzügyi kontextusban a pénzügyi rendszer továbbra is um, szembe kell, nézzen azzal a kihívással, amely nem más, mint a múltban felhalmozott hiányhoz való igazodás a bankok számára. E, több fronton is sikerült haladást elérni, de ez nem elég, többre van szükség a pénzügyi ágazatokban roppant fontos, hogy nemzetközi és uniós szintű reformok, aminek célja az ellenállóság növelése, teljes mértékben végrehajtásra kerüljenek, és mindenki tartsa magát az új szabályokhoz. Erre a kérdésre egyébként majd később visszatérek. A rendszerkockázati testület eh, két aspektusát vizsgálja ennek a kérdésnek. Először is eh, a gazdasági növekedést támogatva kell végrehajtani ezt a programot, anélkül, hogy a piaci bizonytalanságot tovább növelnénk, illetve mások helyzetét gyengítenénk a pénzügyi rendszeren belül. Másodszorban az uniós banki ágazat által tervezett kiigazítás elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy helyreálljon a bizalom, a banki mérlegekből vetett bizalom. Az első ponttal kapcsolatban hivatalos adatok és felmérések, az uniós tagállamból származó ilyen adatok azt mutatják, hogy összességében a pénzügyi piac stabilizálódott az év első harmadában. Ugyanakkor a nevezzük így turbulencia, amit az elmúlt hetekben tapasztaltunk, rámutat arra, hogy az uniós bankok mélegével kapcsolatban még vannak hiányosságok, illetve hogy az államadóság kérdése és a banki kapitalizáció kérdése szorosan összefüggnek. Figyelnünk kell, folyamatosan felügyelnünk kell ezt, méghozzá átfogó módon az egész pénzügyi rendszer, E tekintetben a rendszer kockázati testület többször felszólította az európai uh, pénzügyi felügyeleti rendszer belüli partnereit, tehát a nemzeti és uniós szintű felügyeleti szerveket arra, hogy rendszeresen előzetes, részletes információkat gyűjtsenek a bankoktól és más kulcsfontosságú szereplőktől, és ezeket jutassák el hozzánk. Az igazgató tanács majd a legfrissebb fejleményeket júniusi ülésén megvizsgálja. Ha megengedik, akkor most áttérnék arra a munkára, amelynek a célja az, hogy a válság előtti e, keret hiányosságait valahogy kijavítsuk, pótoljuk annak érdekében, hogy a rendszerszerű kockázatokat csökkentsük. A mi testületünk e, létrehozása volt az első, Ámbátor fontos lépés ebben a folyamatban, ugyanakkor egy megfelelő átfogó makroprudenciális keretet kell az unió egésze és az egyes tagállamok számára egyaránt létrehozni. Ahogy éves jelentésünk is jelzi, létrejötte óta ez volt az egyik legfontosabb prioritása a rendszerkockázati testületünknek. Annak érdekében, hogy megfelelő alapokat teremtsünk az előzetes fellépés a rendszerkockázati tok elleni előzetes fellépés részére, ehhez megfelelő eszköztára és felhatalmazásra, makroprudenciális mandátumra van szükség, ha úgy tetszik. Januári ajánlásában a, a testületünk eh, rámutatott arra, hogy a nemzeti hatóságoknak is lehetővé kell tenni, hogy saját kezdeményezésből, vagy a mi testületünk eh, tanácsára fellépjenek érdemben. Eh, ajánlásainkat figyelemmel kell követni ezek végrehajtását, a tagállami beszámolók első sorát június végére várjuk a Comply or Explain mechanizmus keretében, amely a rendszerkockázati testületet jellemzi. A múltból le kell vonnunk azt a következtetést, hogy a pénzügyi vagy rendszerű stabilitási mandátumhoz szükség van egy valódi eszköztára is a makroprudenciális szerveknek, rendelkezniük kell olyan szakpolitikai eszközökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy megelőzzék a, a a rendszerszerű kockázatokat, tehát egy előcsapással éljenek a rendszerkockázati testület jelenleg is dolgozik azon, hogy lefektessük azt a minimális eszköztárat, ami nélkül a makroprudenciális felügyelet az Unióban elképzelhetetlen. Másodszorban különösen fontosnak tartjuk, hogy a makroprudenciális kérdéseket figyelembe vegyék, amikor uniós jogszabályokat készítenek elő a pénzügyi ágazatra vonatkozóan, mivel az ilyen szabályok igencsak befolyásolják a pénzügyi rendszeren belüli ösztönzőket e tekintetben. Szeretnék pár fontos kérdésre is kitérni az uniós jogszabályok tekintetében, amelyet folyamatosan figyelemmel követtünk a rendszer kockázati testületen belül. Először is. Irányelvtervezet és rendelettervezet a hitelintézetek tőkekövetelményeivel kapcsolatban a CRD-CRR néven is ismerős ez a második. A az over-the-counter derivatives, azaz um, tőzsdén kívüli származtatott termékek, illetve központi um, intézetek és letétesek, az úgynevezett EMIR uh, rendelet, illetve az úgynevezett Omnibus 2-es javaslat, amely a biztosítási ágazat szabályozását érinti. Ezek közül az első a crd crr kapcsolatban, uh, nagyon örülök annak, hogy az önök szakbizottsága és az Európai Unió tanácsanak sikerült előrelépni a bizottság által kevesebb mint egy éve benyújtott javaslatok ügyében. A tanácssal közösen végzett munkájuk ígéretes kiinduló pont ahhoz, hogy nagyon fontos makroprudenciális eszközöket teremtsünk a banki ágazat rendszerű kockázatában. Márciusban ültünk önöknek, amelyben a makroprudenciális elvekkel kapcsolatban lefektettünk pár um, fontos elvet. Úgy vélem, fontos, hogy időben és korán felépjünk, hogy a rendszerű kockázatok ne is alakulhassanak ki ilyen mértékben. Természetesen a makroprudenciális szakpolitikák tekintetében eh, hatékony koordinációra van szükség, a, hogy eh, nem kívánt következmények ne legyenek. A rendszerkockázati testület eh, hajlandó központi szerepet játszani ebben, és dolgozunk azon, hogy egy általános keretet ö, ö, annak érdekében, hogy határokon átnyúló, átcsorduló hatásán felépjünk. Az emír eh, is fontos eh, lépés, hogy a válságból levonjuk eh, a megfelelő következtetéseket. Ennek van a pénzügyi stabilitás megőrzésében fontos szerepe. A rendszerkockázati testület kezdett felkészülni arra, hogy az emír által ráruházott feladatokat végrehajtsa, ugyanakkor rá kell, hogy mutassak, hogy véleményünk szerint az EMIR, E-M-I-R nem foglalkozik a prociklikus hatásokkal, a, és a, a tranzakciókra vonatkozó szabályok tekintetében e, továbbra kell vizsgálnunk azt, hogy e, a garanciák mennyire működnek későbbi stádiumban a makroprudenciális eszközök e, körében. A pénzügyi eh, ágazatra vonatkozó szabályokat, eh, szabályokra vonatkozó javaslatokat eh, most dolgozzuk ki. Az elkövetkezendő napokban fogunk egyeztetni az Omnibus kettő trialógus háromoldal megbeszélés keretében, ebben természetesen az önök szakbizottsága is fontos szerepet vállal. Um, Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy makroprudenciális szempontból is fontos ez a kérdés, különösen az új szabályozási keret, a Solvency 2-re gondolok itt, a, főként a tőkésítési szinteket befolyásolja a biztosítóknál, illetve a biztosítási cégek mérlegéres kiatással van. A prociklikusságot próbáljuk enyhíteni, ezért fontosnak tartjuk, hogy az ilyen eszközök úgy nézzenek ki, hogy valóban világos és hiteles célokat szolgáljanak, és ezek összefüggésének a célja az, hogy valóban a várt hatást váltsák ki. Végezetül szeretnék középtávú, strukturális fejleményekre is felvilágítaná, mely felkeltette érdeklődésünket, hiszen célunk az, hogy jobban értsük, hogy mit jelent ez a rendszerszerű kockázatra vonatkozóan, illetve megfelelő szakpolitikai választ találjunk arra, hogy a pénzügyi rendszer jobban ellenálljon az ilyen sok hatásnak. A rendszerkockázati tanács különösen eh, odafigyel Röviden szólnék az banki ágazatról, illetve az egész pénzügyi ágazatról, amelyet eh, nem kerül el, egyik részét sem kerül el a reform. A reformok célja az, hogy a pénzügyi szolgáltatások eh, fenntartható módon áramoljanak a gazdaság többi részében. Európában a pénzügyi ágazat hagyományosan a bankok körül forog. Ugyanakkor egyes tevékenységek a rendszer, a pénzügyi rendszer az kevésbé szabályzott részeihez kerülhet, talán a jelenlegi válság következményeként, vagy a szabályozott tevékenységek és intézetek, pénzintézetek normáinak az átdolgozása következtében. Elvben ez az egész rendszer előnyére lehet, ugyanakkor szorosan figyelemmel kell követni az ilyen fejleményeket annak érdekében, hogy az új veszélyeket kell tisztában legyünk, például az úgynevezett szabályozási arbitrás következményére gondolok itt. A banki ágazattal folytatva a pénzügyi válság jelentős hiányosságokat tárt fel a finanszírozási struktúrában, erre már korábban utaltam. fenntartható finanszírozási szerkezetet kell teremteni. Ugyanakkor ezt az átállást nem nehezen bírják a bankok, hiszen az európai bankközi és nem biztosított hitelpiacok körülményei nem ideálisak. Ezért újító jellegű finanszírozási forrásokhoz, eszközökhöz fordultak a bankok. Ezen fejléményeket makroprudenciális szemszögből folyamatosan vizsgáljuk annak érdekében, hogy az új rendszer kockázatokkal tisztában legyünk, hogy ezek ne maradjanak feltáratlanul a biztosított finanszírozásra való támaszkodás egyre komolyabb aggodalmat okoz számunkra, hogyha ez, ha ezt túlzásba viszik, akkor bizony a jövőben a finanszírozás stabilitása inokhat meg a rendszerben, és ez végső soron a magán nem garantált, nem biztosított finanszírozási piacokhoz való hozzáférést lehetetlenítheti el a privát finanszírozás, például a liquidity swapok, -ok, csereügyletek merülnek, jutnak itt először az ember eszébe, bizony kihatással lehetnek a rendszer arra, hogy a rendszer ezer szállal kötődik, a rendszer elemei egy ezer szállal, és a válságos időkben bizony különösen nehéz helyzetbe hozhatják a bankokat, ahogy arra a pénzügyi válság is rámutatott. Az árnék banki tevékenységek is hozzájárultak ehhez az ezer szállal való kötődéshez, különösen a hagyományos banki ágazat, illetve a komplex és nem árlatható pénzügyi közvetítők rendszerébe, amely a rendszeren belül rendszerként kialakult amely közvetve vagy közvetlenül eh, egyes gazdaságokban az áttét, a pénzügyi áttét leverage jelentős növekedéshez is hozzájárultak. Az éves jelentésében, eh, jelentésünkben már említettük ez irányú munkánkat, például megpróbáltuk elemezni, azonosítani a potenciális rendszerkockázatokat az európai pénzpiacokkal kapcsolatban. Nem sokára eh, kiadunk erről majd egy jelentést az utolsó eh, ecsetvonások kerülnek fel arra a zöld könyvre, amit az Európai Bizottsággal közösen készítünk az árnék banki ágazatról. Eh, Előre tekintve szakpolitikai szempontból a az árnék banki ágazatra adott eh, válaszunkat igazítani, ki, hozzá kell igazítani a árnyék banki szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez. Fontos, hogy az ilyen pénzügyi tevékenységek gazdasági természetét vizsgáljuk, azaz fontos, hogy a rendszeren belül végzett tevékenység, amikor a likviditás és a lejárat, a maturity és között különbségek vannak, is illetve a nem teljes kockázat áttétel átruházás esetében megfelelő prudenciális feltételeket tartsanak be, melyik intézetről is legyen szó. Fontos, hogy a szakpolitikai nemzetközi szinten elfogadott szakpolitikai lépéseket teljes mértékben végrehajtsa mindenki átültesse gyakorlatban, például a pénzügyi stabilitási testület által elfogadottak. Ebben természetesen tovább is együttműködünk a az nemzetközi és uniós szervekkel. Ennyit szerettem volna rövid bevezetőként, mint egy dióhéjban elmondani. Természetesen a rendszerkockázati testület munkáját segíti a tanácsadó tudományos bizottság, illetve a tanácsadó technikai bizottság, a, és természetesen szorosan együttműködünk az Európai Bizottsággal, illetve a másik három európai felügyeleti szervvel. Ezt köszönjük, és reméljük, hogy együttműködésünk a jövőben is gyümölcsöző marad. Köszönöm a figyelmüket, most pedig szívesen válaszolok a kérdéseiket. Köszönöm szépen, Mário. Biztos vagyok abban, hogy a kérdések kapcsán az aktuálisabb ügyekre is rátérünk majd A tőke követelményekre vonatkozó rendelettel kapcsolatban tett megjegyzéseid alapján említeném, hogy a parlament már is elég sok beszámolási kötelezettséget határozott meg részben azért, hogy elkezdjük összegyűjteni ezt az információt, amire szükség van ahhoz, hogy megértsük, hogy az árnyékbanki tevékenység hogyan működik, és meg tudjuk, és tudjuk korlátozni ezt valamilyen szinten. Itt az egyik eh, úgy gondoljuk, hogy fontos éppenséggel ezt a, az ágát eh, megragadni az ügyeknek, hiszen elég közel van egymáshoz gyakran az árnyék banki tevékenység a eh, szabályos banki tevékenységekhez. A Pablo Videgány képviselő fog kérdezni először. Lehet, hogy az lenne jó ötlet, hogyha az idő való tekintettel két kérdés hangozna el egy, együtt és egyszerre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy bemutatta nekünk ezt a jelentést. Bizonytalanságról beszél, jól lehet nem olyan szinteken, mint ahol tavaly novemberben tartottunk. Úgy gondolom, hogy a helyzet továbbra is sok bizonytalansága terhet. Néhány országban nyilván a piacok büntetnek, büntetik azokat az országokat, ahol már ugye születtek szigorú döntések, kemény döntések, de a spanyolországi kockázati felár történeti szintekre emelkedett, annak ellenére, hogy a kormány elkötelezett az adói konszolidáció mellett és a az államháztartás kiegyensúlyozása mellett, illetve a reformokat is megkezdték. Ettől függetlenül bármilyen szigorúak a nemzeti szintű, tagállami szintű intézkedések, ezek nem elég jók eh, a teljes piac számára nyilvánvalóan. Azon gondolkoztam, hogy a piacok valójában nem éppenséggel a tevékenységek, az aktivitás hiányát büntetik el, éppenséggel az elmaradott intézkedéseket. És fölmerült bennem az a kérdés, hogy ez az intézkedés... Nos, volt már tapasztalatunk hasonló válsághelyzetekkel, amikor a központi bank lépett, és sikerült stabilizálni a piacokat, csökkenteni a rendszer szintű kockázatokat. Dragi úr, Mit lehet még tenni ennek érdekében, hogy stabilizáljuk a pénzügyi helyzetet? Milyen további intézkedéseket kell annak érdekében tenni, hogy biztosítsuk az eurozóna stabilitását? Köszönöm szépen. Right, um, I think... Nos, úgy gondolom, hogy nagy problémánk van itt, mert 11 kérdés van fél órára. Tehát úgy gondolom, hogy hármasával kell, hogy a kérdések elhangozzanak. Nos, önnek jogában áll, hogy a központi bankkal kapcsolatos kérdésekre egyáltalán ne válaszoljon. Elisa. Köszönöm szépen. Enquanto responsável máximo pelo Conselho Europeu de Risco Sistémico, eh, eu gostava... Ön a felelős a rendszer kockázati testületért, és én kérdezem magamtól, hogy eh, az európai kockázat helyzete milyen tulajdonképpen az államadóságok és a bankok adósága a legnagyobb problémák, és nem lett egyszerűbb ezek egymáshoz való viszonya sem a válság elmélyülése során. Hogyan látja ön az európai mechanizmusok újjá teremtésének lehetőségeit, átalakítási lehetőségeit? hogy a banki adósságok és az államadósságok esetében védelmet biztosítsunk, és hogy ezek ne tudják egymást zavarni. Hogyan látja az Európai Központi Bank szerepét egyik részről, másrészt pedig a stabilizációs mechanizmust, ról mi a véleménye? Második megjegyzés, hogyan látja a felelősségi köröket, amelyeket önre ruháztak a felülvizsgálat audit területén. Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem van a kockázati testület feladatával kapcsolatban, hogy a feladata az, hogy elemezze a kockázatokat. Spanyolországban a bankcsoport nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Kérdésem, hogy milyen figyelemfelhívó intézkedéseket hoztak ennek legyőzése érdekében. Másrészt a Financial Times javaslata volt nemrég, hogy ha már nincs fiskális unió, akkor legalább egy bankuniót lehetne alapítani, biztosítékokkal, biztosítási rendszerekkel. Barozó úr vetette ezt föl. Érdekelne engem, hogy az Ön véleménye szerint valóban megfelelő megoldás lenne -e ez a kockázatok csökkentésére. Köszönöm. So, thank you. Köszönöm szépen. Látható, hogy úgy gondoljuk, hogy ön mindenre tud válaszolni, ön a bölcsesség forrása minden témában számunkra. Ettől függetlenül a rendszer szintű kockázatokról beszélünk ma, úgyhogy kérem, hogy amennyire lehet ezekre a kérdésekre válaszoljon csak. Köszönöm. Hogyha megengedi, akkor minden három kérdésre együtt válaszolnék, mert bizonyos értelemben a, kérd- a válasz valójában az összes része kiterjed, tehát mindegyik kérdés egy konkrét aspektusa ugyanannak a problémának. Hogyha visszamegyünk, de hagy, hagy alapot, tehát a pénzügyi válság, amely négy évvel ezelőtt, négy és fél évvel ezelőtt felütötte a fejét, megváltoztatta azt, ahogyan a kockázatra gondolunk és úgy gondolom, hogy ez egy jelentős változás volt. Sokkal inkább tartunk, félünk a kockázatoktól, mint korábban valaha. Drámai változás volt ez. Igazándiból a bankokkal kezdődött a bankrendszerrel, a tőke szintek, az a tőkeáttételi szintek, arányok, amelyeket addig megfelelőnek tartottunk nagyjából egészéből, Ezekről kiderült, hogy egyáltalán nem megfelelő szintűek. Úgyhogy volt az, az újratőkésítésnek egy első hulláma. Ez után került a fókusz az államokra, a költségvetési hiányokra, azokra a deficitekre, amelyeket korábban vagy fenntarthatónak, vagy megoldhatónak tartottunk, folyamatosan finanszírozhatónak, vagy hosszú, középtávon, hosszú távon megoldhatónak. Ezeket ma már nem tekintjük hosszabb időtartamon belül sem megoldhatónak, és ettől kezdve tulajdonképpen nagyon megrövidítek azok az időszakok, amelyen belül, azok az időtávlatok, amelyeken belül intézkedésekre van szükség, és az volt a kormányokkal szemben az elvárás, hogy radikális változtatásokat vezessenek be. Most ugyanezt történik az eurozónával, az eurozónai konfigurációval, ami tulajdonképpen már tíz éve fennáll, és ez nagyjából föntarthatónak gondoltuk, hozzátenném, hogy talán rövidlátó módon már megtudtuk, hogy ez nem fenntartható, kivéve, hogyha további eh, komoly lépéseket teszünk. Tehát úgy gondolom, hogy ez megadja a hátteret a jelenlegi helyzethez. Nos, ezen a helyzeten belül azt a kérdést kell megfogalmaznunk, hogy a központi banknak mit kellene tennie. És a lényeg az az valójában, hogy a központi bank képes-e betölteni azt a vákumot, amit a tagállami kormányzatok adóügyi semmittevése idézett elő? Válasz, nem, nem ez a feladatunk, nincs benne ez a mandátumunkban. Betöltheti-e az Európai Központi Bank azt a vákumot, amelyet a tagállami kormányok a strukturális változtatások terén való tehetetlenségükkel létrehoztak? Nem. Ezt sem tudjuk betölteni, nem sok közünk van a monetáris politikához. És rátélek a lényegre, az Európai Központi Bank képes betölteni e, azt a vákumot, ami a keletkezett, hogy, e, hogy nincs e, Európai Uniós szintű kormányzás ezeken a területeken, és válasz megint az, hogy nem, ez nem a mi dolgunk. Mi a következő kérdés, és erre, ezt el is mondtam az elmúlt Econ meghallgatás alkalmával, vezetőinknek tisztáznia kell, hogy mi a jövőképük néhány év előre menőleg az euró hogyan fog kinézni x éven belül. Mi az Európai Unió jövőképe, mi az önök jövőképe néhány évre előre menően. Tehát úgy gondolom, hogy minél hamarabb meghatározok ezt, annál jobb a helyzet. Önök mindannyian emlékeznek arra, hogy mi vezetett a Monetáris Unió létrehozásához. 1988-ban volt egy első jelentés, amely lefektette azt az útvonaltervet, a, a célt, e, amelyet e, el akarunk érni, és hogy milyen feltételekkel tudjuk ezt elérni. Ugyanerre van szükség egy célpontra, és hogy milyen feltételeket kell kielégítenünk ahhoz, hogy elérjünk oda. Nos, ez nagyon fontossá vált az utóbbi időben minden, szem, minden szempontból, mert nagyon sok kormány, azt kell mondanom, hogy a legtöbb ország esetében az a helyzet, hogy kérdés az, hogy ki az, aki át, a folyón a nagy áradások ellenére. És hogyha az ember úszik és szenved a, a hullámverésben, akkor egyelőre még nem látja a folyó túlpatját, mert, mert köd van előtt, tehát ködös a táj. Pont arra lenne szükség, hogy legalább a partot lássuk. Továbbra is nagy a hullámzás, hullámverés, továbbra is ellenszénbe dúszunk, de ha látjuk a túlpartot, akkor lényegesen könnyebb dolgunk lenne. Ezért lenne fontos, hogy a vezetőink, a kormányaink világosan lássák, hogy hova akarunk eljutni. És E, ezzel sikerülne az államadóságok e, e, szintjét csökkenteni, és egy történeti fontosságú elnököt tudnék idézni, mi szerint a monetáris változások útja világosan meg van rajzolva előttünk. És egyszer csak jött a Dán népszavazás, amely megkérdőjelezte ezt az utat a monetáris unióhoz, és ebben a pillanatban fölmentek a, a kamatok, és több évig magasabb, magas szinten maradtak, addig, amíg megint nem tisztáztuk, hogy milyen utat fogunk követni. Úgy gondolom, hogy hasonló út kereszteződésnél vagyunk. Tehát egy jövőkép tisztázása nagyon fontos, a következő kérdés az, hogy e- ezt utána, ezt az átláthatóságot utána hogyan töltjük meg tartalommal. Úgy gondolom, hogy az első lépés, amit megtehetünk, az az pontosan, hogy megteremtjük azt, amit nem biztos, hogy jó kifejezéssel banki uniónak neveztünk el. A javaslat arról szó, hogy három oszlopos, három pilléres rendszert hozok létre, egy európai betéti garancia rendszert, egy európai probléma megoldási alapot, és jóval jelentősebb központosítást a bank felügyelet terén. Hogy mondjak egy dolgot a Resolution Fundról, a probléma megoldási alapról, aminek az a célja, hogy a szisztemikusan fontos bankok helyzetét segítse megoldja, hiszen hogyha ezek megvannak, akkor ennek a banknak az összes olyan részét rendben tudjuk tartani, amely a gazdaság működéséhez szükséges. Ilyen a kifizetések rendszere például, vagy a fizetési rendszerek. Tehát amikor egy tehát föltétlenül finanszírozásra van szükség, és ennek ez lehet a megoldása. Ez az a három pillér, amelyek re eh, tudnánk alapozni a későbbi lépéseket. Tehát bizonyos értelemben ez eh, sok eh, kérdésre választ ad azok közül, amelyeket önök felvetettek, hogyha nem tévedek, akkor mindenre válaszoltam. Elnök, köszönöm szépen. Szívesen megengedném a kollégáknak, hogy választ adjanak. Köszönöm, amikor európait mond, akkor európaira gondol, vagy eurozónára? Nos, ezek a pénzügyi unió problémái, az euró problémái, ezek nem az egész Európai Unió problémái, szól a válasz. Elnök, köszönöm. Tehát emlékeztetem kell mindenkit, hogy eh, a Ferrari jelentés kapcsán, hogy amit két évvel ezelőtt készítettünk, amelyben elég részletesen meghatároztuk, hogy, hogy lehet eh, ezt a fajta probléma megoldó alapot eh, létrehozni, megteremteni, azóta ez az ötlet eléggé Eh, népszerűvé vált. Néha arra gondolok, hogy jobb lenne, hogyha amikor mi ezen dolgozunk, akkor önök is komolyan vennék ezt, eh, de hát ez nem az önök, hibája. Eh, a következő kérdés kör következik. Köszönöm, elnök asszony. A Dexia csoportból csak a Dexia Holding maradt, miután államosították az egészet. 11 és fél milliónyi veszteséget halmozott fel, rossz banká vált. Van, aki azt mondja, hogy az LKB e is egyszer rossz banká válik, a Dexia Holding már most is az. A Belga Nemzeti Bank szerint nagy valószínűsége annak, hogy egy újra, Dexia újra feltőkésítés elkerülhetetlen lesz, inkább hamarabb, mint később. Kérdésem a következő. A Dexia újra tőkésítése szükséges, Vajon hiszen rendszerszerű súlya igencsak nagy, illetve az Excel részvényesek nem csak Jean-Luc Dehaene kollégánkat menesztették, hanem azt is mondták, hogy 4,1 milliárdra csökkentik a tőkét, a részvénytőkét, amely igencsak komoly kritikát eh, kapott, eh, hiszen a célja az azonnali újratőkésítés elkerülése volt. Mit gondol az ilyen gyakorlatról? Well, uh... Köszönöm. Elnök asszony, és köszönöm Máriónak, hogy ismét ellátogatott közénk. Valóban fontos kérdés ez. A felügyeleti csomag egyik eh, előadójaként mondom ezt röviden. Eh, hát tekintettem az interneten, hogy mit milyen munkát végeztek. A rendszerkockázati testülettel a jogalkotási dossziékban jó tapasztalatom volt, ezt köszönöm. A jogalkotás során például az omnibusszal, vagy a, a devizacsomaggal kapcsolatban igen jó javaslatokat tettek, ezt köszönjük. Ugyanakkor ez az éves jelentés elszalasztott esély szerintem, hiszen ha elolvassuk a jelentés szövegét, azt vártam volna, hogy a rendszerkockázati testület arról számol be, hogy hogy áll a pénzügyi stabilitás és a makrogazdasági szerű kockázat az Európai Unióban. Ez a jelentés viszont inkább arról számol be, hogy önök mit tettek, de nem ragadja meg ezt az esélyt arra, hogy, eh, hogy valóban egy elképzelést vázoljon fel arról, hogy hogyan tovább. Eh, remélem, hogy ez változni fog, és jövőre ez másképp alakul. Eh, kísér, látnokibb lesz a jövő évi jelentés. Végezetül egy rövid, konkrét kérdésem is lenne. Kiával kapcsolatban. Az 1,3 milliárdos újratőkésítésről beszéltek, most pedig 19 milliárdról beszélnek már valahol, közben 4,5 milliárdot már el különítettek erre. Ez óriási különbség, itt minőségi problémákat látok. A rendszerkockázati testület mit javasol annak érdekében, hogy ez elkerülhető legyen a jövőben, és hogy ezek az adatok ilyen rendszerszerűen fontos kérdésekben pontosabbak legyenek. Marisa Matias. Marisa Matias. Harmadsorban. Sr. Presidente, obrigada, Sr. Draghi, por, eh, por estar aqui hoje. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. A rendszerkockázatok szorosan összefüggnek más kérdésekkel is. Sajnálom, hogyha természetesen nekem is hozzá kell szólnom az Európai Központi Bank kérdéséhez, hiszen a kettő elválaszthatatlan egymástól. Tudjuk, hogy az euróvezet mai helyzete nagyon nehéz, súlyos, és szorosan összekapcsolódik az európai adóssági szintekkel. Vagy európai szintű megoldásokat találunk, vagy pedig nagyon rövid távon át kell struktúrálnunk az államadóságokat. Különösen a, az Európa perifériáján található országokban Beszéltünk itt a bankokról, ez egy strukturális dilemma, kérdés, hogy újra tőkésítjük-e a bankiát, és akkor elven a piacokra nehezedő nyomás még nagyobb lesz, és az államadóságok is megnőnek, vagy pedig a bankrendszer kerül válságba. Tehát az egyik, és, tehát két rossz közül kell választanunk tulajdonképpen. Sok vállalat is problémákkal küzd, és az aktívák és a passzívák között nincs egyensúly nemzeti szinten sem. Több kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Egyrészt, ami az egyes országok bankrendszerének likviditását illeti, eddig ugye ez mindig az, a tagállamok hatáskörébe tartozott, az ő felelősségük volt egy úgynevezett centripetális erőt tapasztalunk. Elnézést mondja az elnök, nem adtam ennek ilyen sok időt. Igen, most már átérek a kérdésemre. Az ön véleménye szerint ez a centripetális erőt továbbra is támogatható-e, és továbbra is fenntartható-e az Európai Központi Bank és az euró? Köszönöm szépen. Right, thank you. Can I... Köszönöm szépen, emlékeztetnénk minden képviselőt arra, hogy nem beszédeket tartunk, hanem kérdéseket teszünk föl. Um, Mario. Madam Chair, first of all, let me... Köszönöm, elnök asszony. Compliment to you and, and the committee for having... Először is köszönöm, hogy elmondták helyettem, amit akartam. Uh, és hogy ki a felelős, kollektíven vagy sem, nos hát hallgathatunk volna önökre. Az első kérdés az a Dexia újratőkésítésével kapcsolatos, a konkrét válaszok a következő. Ez a nemzeti felügyeleti szerv hatásköréhez tartozik. De a Dexia és a Bankia ügy azonban mutat, megmutat nekünk egy fontos dolgot, méghozzá azt, hogy amikor azzal állunk szembe, hogy drámai szükség van egy bank újratőkésítésére, az egyes tagállamok, kormányzatok, nemzeti felügyeleti szervek alábecsülik a probléma fontosságát, aztán utána egyes, megszületik az első, második, harmadik, negyedik elemzés, egyre súlyosabb következtetésekkel, mindenütt ez a tapasztalat. Mindenütt ugyanezt művelik. Ez a lehető legrosszabb módja annak, hogy valamit kezdjünk ezzel a kérdéssel, hiszen végül mindenki meghozza a folyamat legvégén a helyes döntést, csak a legdrágább változathoz jutunk el. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden kormányzatot arra kell emlékeztetni, hogy sokkal jobb, hogyha inkább reagálják túl a, problémát, és jobb, e, hogyha azt a hibát követik el, hogy túl lőnek a célon, mint hogyha alábecsülik eh, a problémát. Hiszen akkor különösen fájdalmas lesz a végén a felfedezés, hogy hopp, sokkal nehezebb a helyzet, mint hogy arra számítottunk. Második kérdés, adott válaszom. A pénzügyi stabilitás az euró övezetben címmel természetesen egy időszaki jelentést készíthetünk, A jelenlegi éves jelentésünk azért olyan, amilyen, mert elsősorban a rendszer kockázati testület által elvégzett munkára kívántunk koncentrálni az önök szakbizottsággal, a jogalkotókkal eh, együttműködésben. Ez konkrét kérdésekre kíván eh, konkrét eh, válaszokat adni, de természetesen Gigold úr javaslatát megfogadjuk, aki ezt megköszönte röviden. A bankjára vonatkozó konkrét kérdés, ez egy újabb példa arra, amit az imént említettem. Le kell vonunk egy következtetést ezekből az ügyekből. A banki felügyelet további centralizációjára van szükség, különös tekintettel a nagy a pénzügyi rendszer szempontjából fontos csoportok esetében, és itt nem csak a határon átnyúló banki vállalatokra gondolok. A bankia például csak Spanyolországban működik, mégis a rendszer kockázat szempontjából igen súlyos egyéniség, nagyon fontos bank, banki csoport. Kérdés, hogy az LKB, az központi bank mit tehet a banki válság könnyítése érdekében. Erre már utaltam félig meddig korábban. Nos, rövid idő alatt rengeteg mindent tettünk, kétszer is csökkentettük az irányadó kamatlábat, a tartalékképzési elvárásokat módosítottuk, a Feddel együttértésben, tehát az Amerikai Szövetségi Központi Banka egyetértésben eh, dollár alapú eh, hitelkereteket biztosítottunk. Egyébként ezekről máskor eh, szívesen beszélek önökkel amikor LKB elnök kalapomat viselve ülök itt, illetve a, az elfogadható fedezet e, követelményeit is e, úgy változtattuk, hogy ne csak a nagy, hanem a kis e, méretű bankok számára is nyújtható legyen ez. A bankoknak a tavalyi év végén drámai helyzeteket szembenézniük, ez pedig a finanszírozás elapadása volt. Ez elég ahhoz, hogy a bankok úgy döntsenek, hogy újból elkezdik a hitelezést, a hitelkihelyezést? A válasz erre az, hogy nem. A hitelkihelyezést két dolog hátráltatja. Az egyik a kockázatkerülés. A bankok hát, az elmúlt egy hónapban valamit javultak a, a hitelfeltételek, de a hitelkihelyezések jó néhány tagállamban, nem mindegyikben, de jó néhány tagállamban azért olyanok, mert a kockázattól félnek tartanak a bankok. A másik pedig a tőkehiány egész egyszerűen. Az Európai Központi Bank nem tud egyszerre kezdeni valamit ezzel a két problémával. A kockázatkerüléssel kapcsolatban próbáltunk valamit tenni, amikor ez tőkehiány vagy finanszírozási hiány miatt lép fel, de a másik két eh, eh, kiváltó okkal igazából mi nem tudunk mit kezdeni. Thank you, very, <coughs> thank you very much. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy azt mondta, hogy ö, ö, oda kellene figyelniük a parlamentre, amikor mondunk valamit. Lehet, hogy a tanácsnak és a bizottságnak is megírhatná ezt a számtalan trialógus eljárás közepette, különösen a CRB és a CRR kapcsolatban. És aláhúznám ismét azt, amit az átláthatóságra mondott, ez olyasmi, ami ugyancsak több tagállamban célszerű téma lenne az ügyködések megalapozásához. Következő kérdések. Márta. Köszönöm, elnök asszony. Az első kérdésem az, hogy a bankokat, illetve stresszteszteknek mi a haszna. Tavaly ugye lefuttattuk ezeket, és nem segítettek megmutatni Eh, hogy mi a probléma az olyan bankok esetében, mint a bankia például, tehát nem tudok megelőzni. Úgyhogy milyen meglepetéseket várhatunk eh, a jövőre nézve. A második kérdés a spanyol bankok azokat a problémákat mutatják most, amelyek az ingatlan buborék eh, miatt alakultak ki, 19 milliárdos újratőkésítésről van szó. Miért nem büntetjük azokat a bankokat, amelyek rossz döntéseket hoztak? és miért kell adófizetők pénzével állni a cehet, amikor a szektor rossz döntéseket hozott. Hiszen az emberek azt tapasztalják, hogy a magánadóságból államadóság lett. Mi az oka ennek? Alfredo következő felszólaló, illetve kérdezők.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 President, would, would you not agree with many economists that the biggest ability... Uh, Elnök asszony, a betétesek ugye húz, veszik ki a pénzeket a bankból, megindultak a rohamok, a bank felé 30-44 milliárdot vette ki Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban 3,2%-kal csökkent a betétek szintje, Németországban, Franciaországban az emelkedés. Milyen eszközök, milyen, mi lenne a célja egy pán-európai betéti, betétbiztosítási rendszernek ezen adatok fényében? milyen védelmet lehet biztosítani a megtakarítók, a betétesek számára, hogyha a legnagyobb kockázatot valójában nem fedi le ez a rendszer, hiszen a legnagyobb kockázat az a, az a leértékelés és hogyha ezek a rendszerek csak az eurozónára vonatkoznak, akkor, akkor hogyan fog ez működni a bankok összeomlása esetén? Elnök, nagyon érdekes kérdés, fölvetések ezek. Nos, a stressztest jövő év júniusában ér véget. Volt egy korábbi stresszteszt, amelyet több mint egy évvel ezelőtt végeztünk, igaz? Tehát úgy gondolom, hogy ez megint arra mutat rá, hogy sokkal nagyobb együttműködésre van szükség a tagállami felügyeletek és az akármilyen központi banki felügyeleti rendszer között, akárhogy is képzeljük el az utóbbit. Tehát magasabb szintű központosításra van szükség a pénzügyi felügyelet terén, ebben ez meggyőződésem. A bankja ügy és az egyéb ügyek, ügyek pontosan erre mutatnak rá. Valószínűleg egyszerűbb bizonyos újratökésítési ügyeket kommunikálni akkor, hogyha a döntés központosított szinten születik meg úgy gondolom, hogy ez az a tanulság, amit látok mondani ebből a helyzetből. A második kérdés ugyancsak releváns. Miért használjuk folyamatosan az adófizetők pénzét a bankok újratőkésítésére gyakorlatilag betömni, betömve azokat a lyukakat, amelyeket a nem eléggé megalapozott magánszektori döntések teremtenek meg. Nos, formális szempontból ugye a potenciális szabályozások jelentik a választ a szif kapcsolatban. Mondom ezt, ugye két célja van a rendszernek. Először is, hogy soha ne használjunk, soha ne használjuk a továbbiakban az adófizetők pénzét a rendszer szintű kockázatot jelentő intézmények szanálására. Másrészt fontos lenne, hogy a kifizetési rendszer ne blokkoljon be olyan módon, ahogy ennára sor került a Lehman Brothers válság után. Tehát önök két évvel ezelőtt már föltárták ezeket a kérdéseket. Tehát ami a jövőt illeti, a válasz az az, hogy szükség van egy kombinált eh, eh, rendszerre, betétbiztosítási rendszerre és a rendszer kockázati szintű eh, rendszer szintű kockázatok kezelésére a három pillérrel. Hogyha a bankokat eutanáziával kezeljük, akkor ugye ahogy ön említette, akkor ugye fizetésképtelenség merül fel, nem a felhasználók, tehát nem az adófizetők járnak rosszul, hanem a hitelezők. És azt vettük észre, hogy ha a fizetőképtelenség helyzete, helyzetét nem kezeljük problémálkodási rendszerrel, akkor ezek a problémák szaporodni kezdenek, és a helyi banki válság bizony rendszer szintű válsággá válik. Azt gondolom, hogy ez volt a fő oka annak, hogy a tagállami kormányok miért ezt az utat választották. Nem minden esetben voltak olyan bankok, amelyeket úgymond elaltottak, amelyeket eutanáziával halára ítéltek. Amikor ezt nem tették meg, akkor viszont rendszer szintű problémák álltak elő. És tulajdonképpen ilyenkor a hitelezők járnak rosszul. Áttérve a második kérdésre, hogy van-e potenciális szabály, amely a kormányzati államkötvényi piacnak a volatilitását csökkenteni, vagy korlátozná. Nos, tisztába kell lenni azzal, hogy Nos, ezt a kérdést le tudnám fordítani normális emberi nyelvre is, hogy lehetne nem, nem, nem zéró jellegű kockázatét súlyozni ezeket a papírokat, de nagy óvatossággal kell itt eljárni. Különösen az intézményi rendszer fényében, ami ugye az eurozónában működik. Az igazi kérdés tehát az, hogy mi idézte elő ezt a nagy szint, magas szintű volatilitást, ami korábban hagyományosan a legbiztonságosabb befektetésnek minősült. És e, itt vennék vissza a korábbi indoklásra, ugye volt egy adógyi válság, egy strukturális válság és egy kormányzati válság. És ez a három ezt a hármat korábban nem tekintettük kritikusnak, most a pénzügyi válság tekintetében, azon fényében azonban ezek is válságossá váltak, ezek is kritikussá váltak. Ami e, a, arra vonalkozik, hogy a betétesek megrohanják a bankokat és kiveszik a pénzüket, nos, egy választ tudnék erre adni. A központi bank továbbra is folytatni fogja a hitelezést, a e, kölcsönök folyósítását a szolvens bankok számára. Tehát itt a likviditás biztosított lesz legalábbis a szolvens bankok esetében. Ennek kapcsán tulajdonképpen hírrel is szolgálhatok. Két-három héttel ezelőtt arra kényszerültünk, hogy négy görög bankot felfüggesztünk, a monetáros politikai műveleteink kapcsán, hiszen nem minősültek megfelelő partnernek, nem volt elég tőkéjük. Az újratőkésítésre azóta sor került, és a négy görög bank ismét visszakerült a rendszerbe a monetáris politikai ügyletek rendszerébe. Tehát az Európai Központi Bank készen arra, áll arra, hogy a szolvens bankokkal kapcsolatban folytassa a kölcsönfolyósítási tevékenységét, és ezzel fenntartsa a hitel áramlást. Elnök, volt itt egy kérdés ezeknek az alapoknak a méretéről. Kérdező. Nos, nagyon sok időt töltünk ebben a bizottságban arról, amikor, arról, hogy a bankokról beszélünk, de beszélünk az emberekről is, akik kiveszik a pénzüket, vagy kockáztatják, hogy elveszítik a pénzüket, vagy mi van, hogyha leértékelésre kerül sor, és ezek az alapok ugye nem ugye adnak megoldást arra, vagy akár az Európai unióból való, Eurozónába való kilépésről beszélünk, és ennek egy pénznek egy része az Eurozónából is kilép. Válaszadó. Nos, úgy ö, ö, mindenképpen el tudjuk kerülni azt, hogy az emberek kivegyek a pénzüket a szóves bankokból, hiszen őket ö, támogatjuk. És hogyha ez az Európai Uniós garancia, betétgarancia alap létrejön, akkor a betéteseket megfelelő védelemben tudjuk részesíteni. Összességében azonban Én nem gondolom, hogy, hogy a bankok kudarca miatt, bukása miatt az erozónában betetesek vesztettek volna pénzt kérdező. Valóban eddig nem, kerül, nem, nem fordult ez elő, de elő fog fordulni, hiszen olyan döntéseket hozunk most, amelyeket két évvel ezelőtt meg kellett volna tennünk. Drági, ezzel egyetértek elnök. Nagyon sok beszélgetés is itt a folyik. Két kérdésre van még időnk, és hogyha mindenki csöndben van, akkor hamarabb végzünk majd. Kérek mindenkit, hogy lehetek maradjon csöndben. Sofi Intvád és Jörgő Fejó kérdése következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek, megígérem. Megismertem azt a kérdést, amit a monetáris párbeszéd alatt említettem, és akkor azt mondta, hogy azt mondta, hogy rendszerkockázati testület elnökeként vagyok itt, akkor tegyem fel újra ezt a kérdést. Hát ezt megteszem. A holland eh, jelzálók kölcsönpiacon, a, tehát a holland jelzálók kölcsönrendszerben a túlzott eh, tartozások eh, kérdésével mit gondol, illetve második kérdésem, a nyugdíj követelések, illetve a az Európán kívüli rendszerkockázatok ügyében eh, mit gondol az elnök. Kérem, hogy maradjanak csöndben ott a hátsó sorokban is, nem folytatjuk, amíg nem maradnak csendben. These can conversations stop. Igen, ez az, most már jobb. Ha kell, akkor pellengére állítom a szószátyárokat. Muito obrigado, Sharon. Eu queria cumprimentar o senhor, o senhor Draghi e... Eh, Örülök, hogy Drági úr köztünk van ma. Szeretettel üdvözlöm. Két konkrét kérdésem van. Az első a bankok újratőkésítése. hogyan történne? Vannak ellentmondásos kijelentések. A mi a lehetőségeket illeti, hogy mely pénzeket használhatják fel erre a bankok, de lehetnek lehetőségek arra, hogy valamiféle sürgőségi intézkedésekre kerüljön sor, hogy a lekapitalizációra használhassák a bankok ezeket a pénzeket. Második kérdés a rendszerkockázatokhoz kapcsolódik. Olyan, van-e valamilyen terv arra vonatkozólag, hogy elkerüljük hogy a befektetők megrohamozzák a bankokat, és kivegyék a pénzüket? Van-e ez ellen valamilyen védelmi mechanizmus? Well, as far as the first question is concerned... Ami az első kérdést illeti, a Holland Központi Bank figyelmeztetés adott ki pontosan ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy aggodalomra ad okot a holland jelzálók kölcsönpiac. A rendszerkockázati testület következő ülésén plenáris ülésén júniusban mindenképpen rendre tűzzük ezt a kérdést, lehet, hogy már korábban is az irányító bizottsági ülésen. Tehát nem tétlenkedünk. Második kérdéssel kapcsolatban hogyan biztosíthatjuk, hogy az FSM működhet, óriási pénzek állnak rendelkezésre, de senki nem nyúlhat hozzá. Ez, ez nem tudom, hogy hogy lesz, különböző okokból, részben azért, mert a múltban voltak rossz tapasztalataink ezzel. Az ESM, a stabilitási mechanizmus, nem tudom, hogy hogyan kerülhet majd felhasználásra. jó ideje dolgoznak sokan azon, hogy megtalálják a módját annak, hogy az ESM a bankok újra tőkésítésére felhasználható legyen. Nem is igazán erről van szó, hanem hogy ezt közvetlenül lehet -e megtenni, anélkül, hogy a kormányzatokkal is átcsatornáznánk ezt a pénzt, hiszen hogyha egy adott kormány egy Memorandum of Understanding aláírását eh, beleegyezik az ESM-mel, akkor persze a bankok újra tőkésítésére használhatják ezt a pénzt. Tehát gondolkodunk ezen, nem akarunk újra ugyanabba a csapdába esni. Az ESM szerződés eh, reméljük, hogy a jövőben hasznosabban lehet felhasználni egy célra. Utolsó kérdése a megtakarítások, a megtakarításokat félretevőkkel kapcsolatos. Tartunk-e egy ilyen vész vészhelyzeti tervtől? Nos, a, a fizetőképes bankok esetében vannak ilyen terveink. sophie annak volt egy békérdése is a jelzálog kölcsönök után. A nyugdíjakkal volt kapcsolatos? Igen, hogy kap, a nyugdíjakkal, illetve az Európán kívüli bankok kapcsolatban megfelelő információkat kapnak-e? A rendszerkockázati testület az Európai Unió eh, egészért felel, nem csak az euróvezetért. Azt már korábban is elmondtam, hogy a felügyelet, a pénzpiacok felügyeletének eh, nagyobb fogú központosítására van szükség, de hát ez csak részben válasz az ön kérdésére az euróövezeten kívüli bankokról kapcsolatos információ tekintetében, hogyha külföldi bankok, akik működnek az Európai Unión belül is, kapunk információt, ha nem erről van szó, akkor a nemzetközi felügyeleti szervekkel együttműködésben jutunk ilyen információhoz igazából a kockázati, rendszerkockázati testület hatáskörén kívül esik ez kisé, de a nemzeti koordinátorok között ilyenfajta információ az információ csere ideje korán megtörténik. A célunk az, hogy minél korábban érdemi információt kapjunk, cseréljünk a rendszerkockázati testületen belül, ami az euróvezetet illeti. Több sokkal többet eh, tehetünk ennek érdekében. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. Köszönjük Mário Dráginak, hogy eh, ilyen szertágazó kérdésekre válaszolt. Eh, szavazni fogunk, Arlin kollégina fogja ezt levezetni.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 az a küldetésem, hogy a lehető leggyorsabb ledaráljuk a szavazásokat az önök szíves együttműködésével, ezt meg tudjuk csinálni, kérem, hogy mindenki üljön le, és aki éppen elhagyóban van a termet, az kérem, hogy beszélgetések nélkül kérem, hogy mindenki tegye be a szavazókártyáját, szavazatokat megnyitjuk, szavazást megnyitjuk, teszt szavazást megnyitom. Kérem, helyezzék be a szavazókártyát. Okay. Tehát kérem, hogy mindenki nyomja meg a, a gombját, mert nem minden ki szavazott. Tehát tesztelni szeretnénk, 33-nál tartunk. Két perc múlva hozzák a kártyámat, mondja valaki a képviselők közül. Nem. 34. még mindig négy ember hiányzik. Ön megvan, önt, önt leírtam, fölírtam. Well, shall we just go now? It's fine. Okay. Um, what I propose to do... Uh... A javaslatom az, hogy uh, manuálisan szavazzon, kivéve ha problémát látok, mert úgy gondolom, hogy a kompromisszumokkal kapcsolatban ugye nincsen szükség elektronikus szavazásra, tehát a Kratza jelentéssel kapcsolatban a 40-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 41 mellette. Ellene tartózkodók ugyancsak elfogadva. 42, ami kompatibilis a 41 mellette. Ezt ellenőrizni szeretném elektronikusan. Kérem, hogy szavazzanak. A szavazás a 42-es módosító a Kraca Cagaropoló jelentéssel kapcsolatban. Szavazást lezártam. 70, eh, 17 mellette, 22 ellene nem fogadtuk el. Nem kell szavazni ezeket a A 43-as módosító mellette kiszavaz. Elfogadva. A kompromisszum mellett kiszavaz, egyértelműen elfogadtuk. B kompromisszum mellette kiszavaz, egyértelműen elfogadtuk. C mellette kiszavaz. Ez egy nyelvi jellegű dolog, úgyhogy nem szavazunk róla. Tehát akkor C módosítónál tartunk mellette kiszavaz elfogadtuk. 53-as módosító mellett kiszavaz, egyértelműen elfogadtuk. 54-es mellette kiszavaz, ezt is elfogadtuk. D kompromisszum elfogadtuk. 57-es módosító elfogadva, 58-as mellette elfogadva, aztán jön az 59-es számú szóbeli módosító, tehát 59-es szóbeli módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, elfogadva úgy gondolom ellenőrizzük elektronikusan. 59-esről kérem géppel szavazzunk. Úgy tűnik, hogy mindenki támogatja most, tehát elfogadtuk. Tehát az 59-ről nem szavazunk, 60-as mellette kiszavaz, ellene az elfogadtuk, E módosító kompromisszumos elfogadva. Bocsánat, itt oszt, részenkénti szavazás van. Tehát a ré, ö, első rész a Financial Transaction Tax a the Global Level szövegig mellette, ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Aztán 65-ös módosító mellette, ellene, elfogadva. 66 mellette, elutasítva. 67 mellette, ezt ellenőrizni szeretném elektronikusan, 67-es 67-es módosítók kapcsán a szavazást géppel megnyitom, lezárom, 15 mellette, 24 ellene egyértelműen elutasítottuk. Az eredeti szöveget meg kell szavaznunk mellette, ellene elfogadtuk, 68 mellette, ellene elfogadva. F mellette, ez megint részenkedi szavazás, tehát welcomes the ECB's longer term blah blah blah mellett, első rész mellett elfogadtuk, második rész Considers-től mellette, ellene. Ez is egyértelműen elfogadásra került. Most lépünk rá a következő kompromisszumosan, Elfogadtuk 74-es mellette, elfogadva 75-ös mellette, ellenőrizhetném a 75-öst, úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrző géppel a 75-ös. Elutasítottuk. 76-os módosító mellett ki van. Elfogadtuk. Akkor most a 77-es jön mellette elfogadtuk, 78 mellette elfogadva, 75 eredeti szöveg mellette, 79 mellette, ezt elutasítottuk, így aztán eredeti szöveg mellette, elfogadva, 80-81 azonos mellette kiszavaz, kiszavaz a 80 és 81-es mellett, elfogadva, aztán jön a 82-es mellette kiszavaz, ezt is elfogadtuk, H kompromisszumos mellett kiszavaz, elfogadtuk, 86 mellett kiszavaz, elfogadtuk, az I, illetve igen, elfogadtuk, J módosított, kompromisszumos módosított mellette kiszavaz, igen, itt két részem, bocsánat, igaza van. Első rész, tehát J jelű kompromisszumos első része mellett kiszavaz, elfogadtuk. Második rész csak a fent említett mondat. Mellette kiszavaz. Ezt is elfogadtuk, ha jól látom, mert a két nagy frakció támogatja. Akkor nem vagyunk. 93-as mellette kiszavaz. Elfogadva 94-es mellette kiszavaz elfogadva, 95-ös mellette kiszavaz elfogadva, 96-os mellette elfogadva, 97-es mellette kiszavaz elfogadva, 98-as elfogadva, 99-es elfogadva, helyett 99-es, kérem tegyék fel a kezüket, kiszavaz a 99-es mellett, elektronikusan ellenőrzik a 99 -es. Uh, the vote is closed. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Anyway, okay. Bocsánat, elutasítottuk elutasítottuk 24-17 arányban. Eredeti szöveg mellette kiszavaz, elfogadtuk egyetemen e, preambulum bekezdések. Ezt 1-2-8 eh, blogban szavazhatnánk, vagy van eltérés? 1 8-ig blogban megszavazhatjuk, vagy vannak véleménykülönbségek? I'm sorry, I have to take a, I have to take a hundred. Yeah, hundred. Amendment a hundred. Bocsánat, akkor mellette elnézést, a százas, a százasat nem szavaztatok meg, Mell, a százas mellett kiszavaz. Százas módosító mellett kiszavaz, ez kimaradt. Úgy gondolom a százas elutasítottuk, elutasítottuk. Az eredeti szöveg jön tehát, 25-ös bekezdés eredeti szövege mellette kiszavaz, elfogadtuk. Most ö, blogban az 1-8-ig tartó módosítókat? Mellette elfogadtuk, Eredeti szöveg 33-34-es eh, bekezdése elfogadtuk, 9-es módosítás eh, Gigold asszony által, illetve úr által. Eh, úgy látom, hogy ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük géppel, tehát 34A programodon bekezdés elutasítottuk 23-18 arányban. És most akkor tovább megyünk a szóbeli módosítóra a tízes bekezdés kapcsán mellette kiszavaz, elfogadtuk egyértelműen. 11-es mellette kiszavaz, elfogadtuk egyértelműen. Az eredeti szöveg mellette kiszavaz, elfogadtuk. 12-es mellette kiszavaz, elfogadtuk. 13-as mellette kiszavaz, módosító a B preambulum bekezdés eredeti szövegét megszavaztattam, mondja az elnök, csak kicsit gyors voltam. Tehát a 13-ast visszavonták, ezt most ellenőriztük, 13-as módosított visszavonták, tehát emiatt az eredeti 13-as eh, bekezdésről szavazunk. Mellette kiszavaz, elfogadtuk 14, mellette kiszavaz, elutasítva 15, mellette kiszavaz, elfogadtuk 16-os mellette kiszavaz, elfogadtuk, 17-es mellette kiszavaz, elfogadtuk, 18 mellette kiszavaz, elfogadtuk, 19 kiesik, eredeti szövegről szavazunk. Nem, nem szavazunk eredeti szövegről, 20-asról szavazunk mellette, kiszavaz, elfogadtuk, 21-esről kiszavaz mellette, elfogadtuk, 22 mellette, elfogadtuk, 23 mellette, elutasítottuk, 24 mellette, elutasítottuk, 25 mellette, elutasítottuk, 26 mellette, elfogadtuk, aztán a 27-es jön mellette, elfogadtuk, 28-as mellette elfogadtuk, 29, ez is szóbeli módosító, de itt van a listájukban, elfogadtuk, 30 mellette elfogadtuk, 31 mellette elfogadtuk, 32 mellette kiszavaz, elfogadtuk. 33 mellette kiszavaz, ugyancsak elfogadtuk. Yeah, I need to do J. A J-t meg kell csinálnom, tehát akkor elfogadtuk. Jó. 33 mellette kiszavaz, elfogadtuk. Eredeti szöveg, az L eredeti szövegét mellette elfogadtuk. 33, 34 mellette szavaz mindenki, elfogadtuk. Eredeti szövegre nem kell szavazni, mert a 34-et elfogadtuk a kompromisszumos mellette kiszavaz, elfogadtuk. Ugrok a 38-asra, mellette kiszavaz, elfogadtuk, 39 mellette kiszavaz, elfogadtuk, és vélemények jönnek, egyről kell csak szavaznunk, az ITRE, az egyesről. Kiszavaz mellette kérem támogassák, akik támogatják kézfelemeléssel. Ellenőrizhetjük tehát az ITRE egyes számú véleményét elektronikusan. Your group's in favor, no? De hát az ön frakciója támogatja. Uh, so it is 25 and... 25 mellette, 16 ellene, elfogadtuk valójában. Négyes módosító itre, négyes opinion itre, mellette kiszava az ellene tartózkodók elfogadtuk. E, itre négyesről volt szó, itre négyesről ellenőrző géppel. Itre négyes az opi, a vélemények blokkjában a négyes módosító az ITRÉ-től. Géppel szavazunk, 12 igen, 27 nem szavazat elutasítottuk. A következő a 8-as módosító az ITRÉ-től mellette kiszavaz, elfogadtuk egyértelműen. Minden más a kompromisszumok alá tartozik. 14-es módosító, 14-es bekezdés. Részenkénti szavazással itt a szakbizottság részéről az első rész, azt hiszem, hogy az eszik tart, mellette elfogadtuk, második rész, második rész, elutasítottuk. Tehát most elég sok módosítót kell szavaz, megszavaznunk sorrendben az itrétől. 15 itre mellette elfogadva, 16 mellette elutasítva 17 mellette, elfogadva 18 mellette, egyértelműen elfogadva 19 mellette, elfogadva. Utána a regitől egyes mellette kiszavaz, elfogadva kettes mellett kiszavaz, ugyancsak regi, elutasítottuk, hármas mellette kiszavaz, ugyancsak regi, elfogadtuk, ellenőrizhetjük elektronikusan a hármast a regi részéről, tehát a regi szakbizottsági hármas számú bekezdéshez géppel szavazunk, a szavazást lezárom. 19-22 arányban elutasítottuk. 23 van ellene valójában. Négyesen vagyunk. Regi mellette kiszavaz. Elfogadva hetes regi részéről. Regi szakbizottság hetes elfogadva. Csak egy frakciós hozott ellene. 11-es a regi részéről mellette egyértelműen elfogadva, 13-as regi szóbelivel elfogadva, 14-es regi elutasítva, 16-os mellett, elutasítva, 17-es, ezt is elutasítottuk, 10, hogyha tehát akkor 17-es, nem, akkor tiz, én voltam, tehát a 17-est akkor megszavazok még egyszer mellette, kiszavaz, 17-es regi mellette kiszavaz, készfeltétele elfogadtuk, 18-as szóbeli egyértelműen elfogadtuk, és utána végszavazás következik. Csináljuk ezt elektronikusan, géppel. Szavazást megnyitom. harmincnégy három arányban elfogadtuk, négy tartózkodással gratulálni szeretnék. Következő. Okay. So we now are moving moving on to Madam Okin Okuni's report. Mi következik a Sophie Okuni jelentése? Yes, yes, yes, yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. You, you can correct me. If, if not, you can correct me because it's a version I have. Last, yes, yes. Yes, you can correct me. Okay. Are we ready? Let's go. We have compromise. A kompromisszum mellette elfogadtuk. B kompromisszum mellette ezt is elfogadtuk. C kompromisszum mellette elfogadtuk. D kompromisszum mellette elfogadtuk. A 15-ös módosító mellette elfogadtuk, 10, illetve 75-ös, javítja magát a tolmács mellette, nem fogadtuk el, elkompromisszum mellette, akkor a 82-es mellette, nem fogadtuk el, de ellenőrizzük közkívánatra, tehát a 82-esről szavazunk elektronikusan. Yes, so that is rejected by... Nem fogadtuk el. Valóban szoros volt. Folytassuk az F kompromisszuma mellette. Elfogadtuk. 97-es következik mellette. 97-es, mondom még egyszer nem fogadtuk el, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért. 97-es valószínűleg ugyanaz lesz az arány, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük. Okay. The vote's closed. 1823, not quite the same. Majdnem ugyanaz az arány. Egyel Nőttünk csak mellé. G kompromisszum mellette elfogadtuk. H kompromisszum mellette, akkor a 20-as módosító mellette elfogadtuk A hát ellenőrizzük? Nincs akadálya. De hát, szerintem elfogadtuk, de hát... Jó, rendben, ellenőrizzük rajtam, nem olyan. Lezárom a szavazást. 31-9 arányban, kollega. Hát hova tette a szemét? Nos tehát, 20-asnál tartottunk mellette. Elfogadtuk. 107-es mellette nem fogadtuk el. 110-es mellette. Not, not a com- no, we don't yeah, we don't that one, okay, because the compromise 8 was adopted. So we have 111. 111-es mellette elfogadtuk. 112-es mellette elfogadtuk. 115-ös mellette elfogadtuk. A tízes Júri módosító mellette elfogadtuk. Well, I think it's rejected now because there's been a change of hand signals. Úgy tűnik, hogy ellenőriznünk kell. You can check it. Madame la Présidente. Elnök asszony, elnök asszony. Gratulálok, nagyon gyorsan halad. Ugyanakkor attól tartok, hogy a tolmácsok ezt a tempót nem tudják követni és néha mi is, el, néha né is, mi is elveszünk a, a szavazólistában. Egy, egy hanyányit hogyha lassítana. De miért mindenkinek megvan a szavazólistája, mondja az elnök. Igen, de hát még az, e- a koordinátorok se tudják követni az ön tempóját. Jó rendben, akkor majd lassabban. Gyuri tízes mellette illetve szavazunk Valóban 17-23 arányban elvetettük. 11-es, júli 11 mellette. E, ezt sem fogadtuk el. I kompromisszum. Elfogadtuk. 118-as mellette. Nem fogadtuk el. J kompromisszum. Igen, a 119-es a laptetején lemaradt, 119-es mellette elfogadtuk. Jé, kompromisszum. Elfogadtuk. Vote on it. Uh, no, I think it's okay. Okay, it's fine. I think every, it's, it's adopted. quite. És elfogadtuk, azt hiszem világos. 121-es. Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Nem kerül semmibe. It's closed. The vote closed? Yes. Well, two people haven't voted. If you'd like to vote before... Ketten még nem szavaztak. Szavazzanak, miért lezárom a szavazást. 16 in favor, 20... 16-23 arányban nem fogadtuk el. K kompromisszum. Elfogadtuk. 123-as. Elfogadtuk. L kompromisszum elfogadtuk. 16-os empl következik mellette, elfogadtuk. M kompromisszum, elfogadtuk. 131-es, elfogadtuk. N kompromisszum, elfogadtuk. 34-es mellette, elfogadtuk. 135-ös, Jaj, nem, az értelmét veszti, mert elfogadtuk a 34 es a 137-es pedig technikai kérdés. Akkor jönnek a preambulum bekezdések, 35-ös mellette. Ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Tehát 35-ösről szavazunk. No, it's rejected, I think, quite clearly now. Um, yeah, that's rejected. Nem fogadtuk el. Az employment 1-es mm, mellette lefogadtuk. Klüte módosító 36-os. Nem fogadtuk el. Egyes Okoni módosító. Elfogadtuk. 37-es. What did we adopt 71? No, let's let's Voted in any case, 37. 37-es, szavazzunk róla a biztonság kérdőért. A, úgyse fogadtuk el, úgyhogy mindegy is. Kettes. Elfogadtuk. 39-es. Elfogadtuk. 40-es. Elfogadtuk. 41-es. Nem fogadtuk el. 45-ös. Nem fogadtuk el. 47-es nem fogadtuk el. 48-as, elfogadtuk. 1-es Yuri mellette, nem fogadtuk el. 4-es, elfogadtuk. 49-es, arról nem is kell szavazni. Igen? Nem? Vagy igen? Vagy mégsem? Jó, akkor az értelmet 3-as Ample mellette elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. The vote closed. Belezárom a szavazást. 21-21. Hogyha ellen volt, akkor el, nem fogadtuk el. 51-es. Elfogadtuk. 5-ös. Elfogadtuk. 4-es. Employ nem fogadtuk el. 6-os, elfogadtuk. 7-es, elfogadtuk. 8-as, elfogadtuk. 9-es, elfogadtuk. Jó, akkor az így módosított egész szövegről szavazunk. Zárószavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Open. Yes, the vote's open. The vote's closed. Lezárom a szavazást és megállapítom, hogy 35-4 arányban két tartózkodás mellett elfogadtunk, gratulálunk az előadónak. Mi következik most? 36, Mr. Klintz as well. The, on the vote on the legislative resolution. Az jogalkotási állásfoglalásról még nem szavaztunk. Tehát erről megnyitom a szavazást. Should we go back to the vote? <laughs> Okay, that's fine. We close the vote. Lezárom a szavazást. 35-4 arányban két tartózkodás mellett elfogadtunk. Gratulálunk Szófinak. What's um, on Uh, we're going to take the vote now, if you like to. Nem értünk még a szavazás végére, kollégák. Ne igyanak előre a medve So, the first amendment we're voting is amendment 7. A 70-es. That is adopted. Elfogadtuk. A kompromisszum. Egyébként a Lambert jelentésről szavazunk, csak mondom, A kompromisszumot is elfogadtuk, 74-essel folytatom mellette, elfogadtuk 75-ös, blogban? 75-145-66-os blogban lehet? Can take 75, 145 and 66 on block. What are the liberals doing? A liberálisoknak nem tesz szavazás? Valamit mondjanak. Elfogadtuk. Jó, hát ha már blogban szavaztunk, akkor elnézzük elektronikusan. No, I'm against it. Okay.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 D kompromisszum, elfogadtuk. 97-es, elfogadtuk. 98-as, elfogadtuk. E kompromisszum, elfogadtuk. F kompromisszum, elfogadtuk. 110-es, nem fogadtuk el, de ellenőrizzük. 110-es módosítóról, tehát elektronikusan szavazunk. Uh, Elég egyértelmű arányban utasítottuk el. 100, ja G kompromisszum. Nem, nem, a 111-esről is szavaznunk kell. Akkor nem fogadtuk el. Ellenőrizzük, hogy ne? ellenőrizzük. Okay. Uh, it is rejected by uh, 22 then I think to 19. 19-22 arányban elvetettük G kompromisszum. Elfogadtuk. H kompromisszum. Elfogadtuk 130-as. Elf- nem fogadtuk el 131-es. Elfogadtuk 132-es, elfogadtuk 133-as, elfogadtuk 17-es, nem fogadtuk el, 18-as, ezt sem fogadtuk el, 19-es, ezt sem fogadtuk el, I, I kompromisszum, elfogadtuk 138-as, elfogadtuk 21-es 138-ost ellenőrizzük? Ám legyen. Hogy az A kompromisszumot, na jó, akkor azt. The vote is open. <clears throat> Closed, yeah? 30 to 12. I don't think that was very close, but maybe you just wanted to have the figures. Okay, 138, those in favor? 138-as, elfogadtuk 21-es. Nem fogadtuk el. 22-es. Elfogadtuk. IA kompromisszum. Elfogadtuk. 24-es. Elfogadtuk. 25-ös. Elfogadtuk. Most akkor ellenzik? Akkor nem fogadtuk el. Jó, 25-ös. Oké. Okay. 25. 25, you're again, so it's rejected. 25-ös ellene vannak, elfogadtuk el. 26-os, Gozes úr. Rabbetem vigyázó szemem. Szintén elutasítottuk. I, B kompromisszum, elfogadtuk J kompromisszum, elfogadtuk 28-as, elfogadtuk 29-es, elfogadtuk 30-as, elfogadtuk 31-es elfogadtuk. Ellenőrizzük, de hát csak egy frakció szavazott ellene, de hát ragaszkodnak hozzá, ám ellenőrizzük, ám legyen, ellenőrizzük a 31-es módosítóját. Vagy itt... So it is carried by 23 to... Elfogadtuk 23-19 arányban, tartózkodás nélkül, JA kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os preambulum bekezdés mellette elfogadtuk, 35-ös mellette elfogadtuk, 37-es mellette elfogadtuk, Júri 1-es mellette elfogadtuk, 38-as, elfogadtuk, 39-es, elfogadtuk, 40-es. Én innen fentről jobban látom, higgyék el, de nem ellenőrizzük, hogy ragaszkodnak hozzá, megnyitom a szavazást, tehát szerintem ugyanaz a többség lesz, lehet, hogy tévedek, de úgy szerintem ugyanaz a többség, fog majd meglátják a ki lesz írva, és akkor önök is megbizonyosodhatnak róla, hogy valóban mi történt, és 21-20 arányban, ugye, ugye, hogy nekem volt igazam? It's rejected, so what was it? 21-21. I voted by Mr. Klintz. Mr. Klintz, do you have a voting card now? Klinc úrnak van már szavazókártyája? Van neki. Örülünk. Jó, rendben. Akkor 39-es. Most. Önök mellette, önök ellene. Akkor elfogadtuk. 39 40 40-es. Ellenőrizzük a 39-est. Semmi akadálya. Vote is closed. Rejected. 20. Tényleg nem fogadtuk el. 22-21 arányban. Ó, hangzik a pacsorokból. 40-es. Akkor most az összeset ellenőriznünk kell? Ja, 40-es. Megnyitom a szavazást. És ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazatot, és megállapítom 25-15 arányban két tartózkodás, mert egyértelműen elfogadtok. 41-es. Elfogadtuk. 44-es. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, szavazzunk elektronikusan. fogadtuk el, mert ugye itt van egy elme szavazókártya nélküli. 45-ös következik. Elfogadtuk. Yeah, I mean, Vicky, you're, you're, you're giving, you're asking me to check, but your group's voting in favour of something, so make up your mind. Vicky, te kéred, hogy ellenőrizzük, de a frakciódnak mellette szavaz. Hát most döntsd el, hogy hogy legyen egyes, elfogadtuk, K kompromisszum, elfogadtuk. 51-es, elfogadtuk. 53-as, nem fogadtuk el. El kompromisszum, elfogadtuk. 59-es, elfogadtuk, de ellenőrizzük, hogy mindenki megnyugodjon. Not very clear. Yeah, it's not very clear, so. Close, yeah. Yes, it is adopted. Tényleg elfogadtuk. 60-as. Nem fogadtuk el. 61-es. Elfogadtuk. M kompromisszum mellette. Elfogadtuk. 64-es. Nem fogadtuk el. 5-ös. Elfogadtuk. 6-os. Elfogadtuk. 7-es tehát hetes. Elfogadtuk. 68. Elfogadtuk 8-as. Elfogadtuk 9-es. Elfogadtuk 10-es. Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 10-est. Mm-hmm. Close vote out. Uh, it's 21 to 18, so it, or 19, so it is adopted. Elfogadtuk 21-19 arányban. 69-essel folytatjuk, elfogadtuk. Két szavazás lesz elektronikusan. Az első az így módosított szövegről szóló szavazás. És ha mindenkinek sikerült megtalálnia a szavazógépen a gombokat, akkor azt hiszem le is zárhatjuk a szavazást, és megállapíthatom, hogy 33-3 arányban 4 tartózkodás mellett elfogadtuk, most pedig a jogalkotási javaslatról szavazzunk, elektronikusan természetesen. Do you want to do it before the vote or after? Uh, no, no. I thought you had already taken the second one, so... no, everybody's voted yet. Még nem szavazott mindenki, Lambert úr. Hangyányi türelmet kérek még. kettő arányban három tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Lambert szónak, akinek meg is adom a szót. Sophie and I would like... Sophie, jó magam, szeretnénk mandátumot kérni a szakbizottságtól arra, hogy tárgyalásokat kezdjünk a tanácssal. Nem hiszem, hogy ez vitatott a Dán elnökség komoly szándékának adott hangot az a kapcsolatban, hogy e, zárjuk le ezt a csomagot. Confirmed by you, Mr. Okoni asszony, kérem, hogy ön is erősítse meg. Igen, igen, elnök asszony, ahogy Philip Lambert mondotta, én is szeretnék a tanácssal folytatott tárgyalásokhoz mandátumot kérni az előző jelentéshez, az Európai Szociális Vállalkozási Alapok jelentésem témájában. Köszönjük, Okoni asszony, azt hiszem, hogy ezt megerősíthetjük, nem problémás. Lambert úr és Okoni asszony megkapják ezt a mandátumot, az előadók és előadók alkotják majd a tárgyalók küldöttséget. Az első háromadó megbeszélés június 4-én kerül megrendezésre. Az a kockázatítők alapok és a szociális vállalkozás alapok témáját közösen kezelik e trialógus az háromadó megbeszélés során egy kalap alá véve. Hm? Következő szavazás a Klute jelentés alapvető banki szolgáltatásokhoz történő vagy való hozzáférés magyarul. Nos, 10, 73-as módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, elutasítottuk. Eredeti szöveg mellett elfogadtuk. B kompromisszum mellette kiszavaz, elfogadtuk. C kompromisszumos mellette kiszavaz, elfogadtuk. Ugrunk a 82-esre, mellette kiszavaz, elfogadtuk. D kompromisszumos mellett kiszavaz, E kompromisszumos, elfogadtuk. F kompromisszumos mellette elfogadtuk. G mellett elfogadtuk. H mellette elfogadtuk. J mellette elfogadtuk. I mellette elfogadtuk. K mellette elfogadtuk. Ugyanígy L mellette elfogadtuk. Ezt is elfogadtuk. M mellette elfogadtuk. Pontosan. N mellette elfogadtuk. O. Mellette elfogadtuk. P. Mellette elfogadtuk. Q. Mellette elfogadtuk. R. Mellette elfogadtuk. S. Mellette elfogadtuk. T. Mellette elfogadtuk. U. Mellette elfogadtuk. V mellette elfogadtuk. W mellette. Lassan elfogynak az ABC betűi, tehát W, utána a 195-ös gulár mellette elfogadtuk, X mellette elfogadtuk. 200-as mellette elutasítottuk, eredeti szöveg mellette elfogadtuk, Y mellette elfogadva, Z elfogadva, AA elfogadva, AB elfogadva, AC elfogadva, 219 mellette kiszavaz, elutasítva, eredeti szöveg mellette kiszavaz, elfogadva, AD elfogadva, A E mellette az elfogadva, aztán ugrunk az eredeti szövegre, 1-től 10-ig idézetek mellette, utána küldtem módosító egyes elfogadva, AF elfogadva, AG elfogadva, AH elfogadva, 14-es módosító ugyancsak elfogadva, AI elfogadva, 18-as és 19-es azonos mind a kettő törlés mellette, elfogadva, tehát eredeti szöveg nem érdekes, nem játszik, 20-as mellette elfogadva, AJ elfogadva, AK elfogadva, 26-os módosító elfogadva, elutasítva, bocsánat, eredeti szöveg nem kell, igaz? Kérdezi az elnök. 26-at ellenőrizhetjük elektronikusan. 26. Megnyitom a szavazást. at the end. There's some people left now. Yeah. Okay, I'm now. Lezárom. 15, igen, 23, nem, nulla tartózkodás elutasítottuk egyértelműen. AL mellett kiszavaz, elfogadva. AM mellett kiszavaz, AN mellett kiszavaz elfogadva, AO mellett kiszavaz, AP mellett kiszavaz elfogadva, AR mellett kiszavaz elfogadva, és akkor most jön az 55-ös módosító, elutasítva, aztán el kell fogadnunk az eredeti szöveget? Nem érdekes? Na, ezt mellette kiszavaz elfogadva. 60-as módosító elfogadva, 61-es elfogadva, 62-es elfogadva. Elektronikusan záró szavazás a módosított szövegről a szavazást. Megnyitom. A szavazást lezárom. 36, igen, 2, nem, nulla tartózkodás mellett gratulálva önöknek Elfogadtuk a szöveget. Ha minden szavazás így menne, Istenem. Nagyon jó kompromisszumokat sikerült szerintem kötnünk. So, we're doing well. We've only got two left to do. Már csak kettő van, és öt perc múlva tizenegy. So now we're going to take Mr. Lacuna's report. A következő jelentés az európai polgárok és vállalkozások aggájairól szóló jelentés, illetve lemény egyes elfogadva, hármas mellett elfogadva, ötös elfogadva, mellett kiszavaz, elutasítottuk az ötös, de elektronikusan el, ellenőrizzük, mert egy pár ember már elment, tehát ötös módosított. Megnyitom a szavazást a Siklóna jelentéssel kapcsolatban, Siklóna véleménytervezete kapcsolatban 17-en mellette, 21-en ellene elutasítottuk, 4-es módosító mellette, elfogadva, 6-os módosító mellette, elfogadva, 7-es mellette kiszavaz, részenkedi szavazáson különben is. Az első rész Unemployment and Poverty-ig, mellette kiszavaz elutasítottuk, második rész Stressy Solidarity and Democracy szövegrészig, ezt is elutasítottuk. 8-as Siklónautól elfogadva. B. Módosító. Elfogadva. 12 mellette. Itt is részengedi szavazáson, bocsánat. Tehát 12-es. és concerned basic foodstuffs. Ig. Elutasítva. Második rész, harmadik mondat. Mellette, hiszen az egyértelműen elfogadtuk. 13-as elutasítottuk, C kompromisszumos mellett kiszavaz, elfogadtuk. Az eredeti szöveg 4-es bekezdése mellette elfogadtuk, 16-os módosító mellette elfogadtuk, 17-es mellette kiszavaz, elfogadtuk, 18-as mellette kiszavaz, elfogadtuk, 19-es mellette kiszavaz, elfogadtuk, 23 mellette kiszavaz, elfogadtuk, 20 szóbeli, azt hiszem, hogy itt a szöveg mellette kiszavaz, elfogadtuk, 21 kiszavaz mellette, ez, mit csinálnak a liberálisok? Hello. Elutasítottuk tehát. 22 mellette kiszavaz, elfogadtuk, 24 mellette kiszavaz, elfogadtuk, 25 mellette kiszavaz, elfogadtuk, 26 mellette elfogadtuk, 27 azt hiszem elfogadtuk, azt hiszem de ellenőrizik 26-os elektronikusan a szavazást, de megnyitom. Bocsánat, 27 javítja magát az elnök. A 27-esről megnyitom a szavazást. Elfogadtuk 21-18 arányban. Tehát 28-as jön, mellette kiszavaz. Elfogadtuk, 29-es mellette kiszavaz. Ugyancsak elfogadtuk. 30-as mellette kiszavaz, elfogadtuk 31 mellett, ez szóbeli módosító volt, mellette kiszavaz, elfogadtuk 32 mellette kiszavaz. Elfogadtuk 33 mellette kiszavaz, szóbeli módosító hökmács, elfogadtuk. Végszavazás. Elektronikusan a szavazást megnyitom a jelentéstervezet kapcsán. A szavazást lezárom. 30, 30 5 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett egyértelműen elfogadtuk, gratulálni szeretnék Siklóna úrnak. Hey, that's good. Okay. Yeah. Okay. So now we're going to take the vote on for... Nos, Lambert jelentés. Európai kockázati bocsánat, nem, az európai polgároknak és a... nem, ez se. Tehát Lambert is. Elsőt elfogadtuk, 45-ös módosító. Elfogadtuk, 46-os kompatibilis 45-ösel elfogadtuk, 47 elfogadtuk, kom, A kompromisszumos részenkénti, gyakorlatilag három részből áll. Első rész where appropriate, bla bla bla, energy infrastructure categorizing, ezt eddig ezt elutasítottuk. Második rész project-től az R ranked kifejezésig mellette kiszavaz. Ezt elfogadtuk, ellenőrizzük. Tudtam, hogy ellenőrizni kell. Szerintem, elut- el, eh, szerintem elfogadtuk egyébként. Szavazást megnyitom. Elfogadtuk 22-17 arányban. Harmadik rész az pedig a maradék mellette kiszavaz elfogadtuk. Na most az 59-esre ugrok, mellette elfogadtuk, 60 mellette elfogadtuk, 6-os, bocsánat, 61-es mellette elfogadtuk, 8-as mellette kiszavaz, elfogadtuk, 62 mellette kiszavaz, ugyancsak elfogadtuk, Tehát 63 es 9 kiesik, 10-est elfogadtuk, 10, eh, bocsánat, 64 eh, es elutasítottuk, 65-ös elutasítottuk, 66-os elfogadva, 67-es elfogadtuk, 11-es elutasítottuk szerintem ellenőrző géppel, 11-es megnyitom gépi szavazással. Yes, it's rejected by 21 votes to 21-17 arányban elutasítottuk a 68-as következik mellette, ki szavaz elutasítva. Well, I mean, uh, virtually everybody's against it, but I mean, it's good. Aztán nagyjából mindenki ellene van, de azért ellenőrizhetjük géppel. 68-as elektronikus szavazást én megnyitom. Ah, it's a difference. 19. 19-18, egy tartózkodással elfogadtuk. Végül is elfogadtuk. Hm, el van fogadva. 12-es mellette kiszavaz. Elfogadtuk. 13-as mellette kiszavaz. Elfogadva. 69 mellette kiszavaz. Elutasítva. 14 mellette kiszavaz. Elfogadva. 15 mellette kiszavaz. 15-ös, kérem a kezüket tegyék föl, elfogadtuk. 70 mellette kiszavaz. Ellenőrizzük géppel. Szavazást 70-es módosító kapcsán megnyitom. Elfogadtuk. 16 mellette kiszavaz, elfogadtuk. 71 eh, mellette kiszavaz, elutasítottuk. 72-t akkor megszavazhatjuk, mellette kiszavaz, azt hiszem, ezt elfogadtuk. Na igen, ez egyértelmű. Aztán 17-es, az nem kell, 18-as mellette kiszavaz, elfogadva. Yeah, that is adopted by two votes. Kettő szavazattal elfogadtuk, kettő szavazat különbséggel 20-18 arányban, 73-as mellette kiszavaz. Ezt nem tudom, hogy elfogadtuk-e. 73-as. 73-as elutasítottuk. 74-es mellette kiszavaz elutasítva, 75-ös mellette kiszavaz elutasítva. 19 mellette kiszavaz elfogadva, 76-os mellette kiszavaz elfogadtuk, 77-es mellette kiszavaz elfogadtuk, B kompromisszumos módosító mellette kiszavaz elfogadtuk, ugrunk 82-esre, mellette kiszavaz. Elutasítva. 83-as mellette kiszavaz. 83-as elutasítottuk. 20-as mellette kiszavaz. 20-as. 20-as, kérem tegyük fel a kezeket. Elfogadtuk. 84 mellette kiszavaz. Elutasítottuk, de elektronikusan ellenőrizzük, mert mindenféle kószak ezeket látok. 84. Mm-hmm. 84-es. Tehát géppel szavazunk. Szavazást lezárom. 19-19 arányban leszavaztuk. 21-es módosító részéről jelentéstevő részéről ugyanez a helyzet képileg ellenőrzöm. 21-es kapcsán gépi szavazás indul 17-21 arányban elvetettük, 85-ös elfogadtuk, 86-os mellette kiszavaz, elfogadtuk, 22 mellette kiszavaz, jelentéstevő részéről elfogadtuk, 23 mellette kiszavaz, elfogadtuk, 87-es mellett kiszavaz, ugyancsak elfogadtuk, 88-as mellett kiszavaz, elutasítottuk, 89 mellett kiszavaz, ugyancsak elutasítottuk, 90 mellett kiszavaz. Elutasítottuk. 91-es. Mellett kiszavaz. Még blokkban nem tudunk szavazni. Tehát 91. 91 érdekelne, hogy 91 ilyen. Mi van? Elfogadtuk. 92. Azt kérjük, hogy blokkban szavazzunk? Nem hiszem. 92 mellette kiszavaz, elfogadva. 93 mellette kiszavaz. Ugyancsak elfogadva. 24-es mellette kiszavaz, elfogadva, 25-ös mellette kiszavaz, elfogadva, 26 mellette kiszavaz, elfogadva, 94 mellette kiszavaz, elutasítva, 95-ös mellette kiszavaz, ellenőrizzük már ezt gépileg, de azt hiszem elfogadtuk egyébként, csak nézzük meg, megnyitottam a szavazást. Uh, azt hiszem lassan le is zárhatom. 19-18 arányban elfogadtuk. 96 mellette kiszavaz, elutasítva, 97 mellette kiszavaz, elfogadva, 98 mellette kiszavaz, elutasítva, 99 mellette kiszavaz, elutasítva, 100 mellette kiszavaz, elfogadva, 101 mellette kiszavaz, elfogadva, 27 mellette kiszavaz, elutasítva, de hát ellenőrizzük már ezt a 27-es gépileg. The vote's closed. It's 18 in favor and 20 against, so it is rejected. Uh... 18 igen, 20 mellett elutasítottuk, 28-as mellett kiszavaz, elutasítottuk, 102 mellett kiszavaz, elutasítottuk, 29, 30, 31 mellett kiszavaz, elfogadtuk, 32 mellett kiszavaz elutasítva. Perambulum bekezdésekre ugrunk, 33 mellett kiszavaz. Ó, oh -oh. azt hiszem elfogadtuk. Ja, ja, ja, ellenőrző géppel, de azt hiszem elfogadtuk. Uh, it's adopted by 25 to 13. Elfogadtuk. 34 mellett. Elfogadtuk. 35 mellett Ellenőrizzük. The vote's open. Gépileg ellenőrizzük. Yeah. 21 and... 21. Elfogadtuk. 37-es mellette kiszavaz, elutasítottuk, 36-os mellette kiszavaz. Ezt is elutasítottuk. 38-as mellette kiszavaz, ugyan ezt elfogadtuk, 39 mellette kiszavaz, elfogadtuk, ha 40 mellett kiszavaz, elutasítva 41 mellette kiszavaz, elfogadva 42-es mellette kiszavaz, elfogadva, 43-as mellette kiszavaz, elfogadva, 44-es mellette kiszavaz, elfogadtuk, végszavazás elektronikusan. Letzte, Frau Vorsitzende. Elnök asszony, még mielőtt az utolsó szavazásra rátérnénk, úgy gondolom nem csak a saját nevemben szólok, hogyha megköszönöm önnek azt a nagy hatékonyságot, amelyel ezt a szavazást lebonyolította. Sorry, I, I, don't, I, I will, don't... Elnézést, lehet, hogy egy kicsit gyorsoltam néhány embernek, de úgy gondolom, hogyha itt van a szavazólista, akkor azért tudunk ilyen gyorsan haladni, és akkor 11 után gyorsan végzünk. Végszavazás tehát e, módosított szöveg, elektronikus végszavazást megnyitom, és az eredmény megvan. 36 igen, 0 nem, szavazással, 2 tartózkodással megnyitom az állásfoglalással kapcsolatos szavazásgéppel. And to, to vote. A szavazást lezárom. 34 igen, 0 nem, kettő tartozással megszavaztuk a jogalkotási állásfoglalást is. Köszönöm szépen az együttműködését, elnézést, kicsit gyors voltam az önök gusztusának. Ehm, minden esetre sikerült a missziómat teljesíteni.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 Right. The, uh, <coughs> oh, we have the next... Nos, a következő napi rend a különböző tagállamok beli társult vállalkozások közötti kamat és jogdíjfizetések közös adózási rendszere átdolgozás nemes a címet viselő anyag. Azt gondolom, hogy Perc asszony bevezetheti a témát. köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan szeretném összefoglalni az átdolgozás szükségességét. Egyrészt támogatni szeretném a bizottságnak az ajánlatát, ami az egyértelműség és az elszámoltathatóságot indokoló módosítások. Másrészt az átdolgozást azért tartom szükségesnek, mert több tekintetben is érintettük ezt a témát egyrészt two thousand and eleven szeptemberében az anya és leányvállalatokról szóló irányelv átdolgozott változatát elfogadtuk másrészt az econ bizottság elfogadta a közös konszolidált társasági adóalappal kapcsolatos jelentést és harmadrészt pedig two thousand and twelve áprilisában az európai parlament eh, megállaptotta hogy a különböző tagállamok adórendszerei közötti együttműködést fokozni kell e, és a módostásaim pedig azért indokoltak mert mindannyian tudjuk hogy az adócsalás és az adóelkerülés mekkora bevételkiesést jelent az európai unió kormányai számára és egyértelműen növeli a tagállamok deficitjét és eladósodottságát módostásaimnak az irányai egyrészt a e, szándékos és nem szándékos adóelkerülésre a kettős adóztatásra és az adócsalás lehetőségének a szűktésére irányulnak e, másodsorban arra hogy megakadályozzuk a mentesülés kiváltást és helyettesthetőség lehetőségét és e, végül pedig arra hogy adómentességre és adóelőnyre csak az adókötelezettséget teljestő állandó telephellyel rendelkező adóalanyok legyenek jogosultak. van egy rész amelyet a módostásomban a jelentéstervezetemben nem, érintettem mert egyetértek vele ez a részesedéssel kapcsolatos követelmény és az átmeneti időszak kérdése ugyanakkor hangsúlyoztam az európai parlament szerepét az átdolgozott irányelv hatásvizsgálatának bizottság általi értékelésében és várom a kollégáknak a javaslatát. Um, grazie, Ms. Peltz. Um... Köszönöm, Peltz asszony. Máltaiul fogok beszélni, mondja az elnök. Úgyhogy úgy gondolom, hogy eh, vanok úr következik, nem tudom, itt van. Elnézést. Nem nevezték önt meg eh, jelent, árnyékjelentéstevőként. Kedves kollégák! du marché intérieur qu'entraînent les paiements transfrontaliers Világos a szándék. Különböző kifizetések, illetve díjak állnak fenn, ami gyakran kettős adózáshoz vezet, amit ki kellene javítani. A bizottság az irányelv érvényességi területének kibővítését javasolja, és az adókedvezményben részesülők listájának bővítését javasolja, és hogy az adókat valóban az eredeti államban fizessék meg. A bizottság szövege viszont nem hagyja nyitva azt a lehetőséget, hogy az adók elkerülhetők legyenek. Gálperc asszony módosítási javaslatai a helyes irányba mutatnak. Helyes, hogy mindent át kell dolgozni a kettős adózás elkerülése érdekében. Ezért biztosítandó az is, hogy ne kerülhessen sor kettős nem megadóztatásra sem, azaz arra, hogy teljesen mentesüljenek egyes adóalanyok az adózás alól. Örülök, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy közösen kidolgozhassuk ezt a témát. Köszönöm szépen! Uh, um, Köszönöm szépen. Elnézést kérek még egyszer, hogy nem adtam meg önnek a szót automatikusan. Sven kapja meg a szót a zöldek képviseletében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is azt kell mondanom, hogy arra emlékeztet ez engem, amikor az anya-lány eh, direktíváról beszéltünk, nagyjából ugyanezek az emberek voltak itt, üdvözlöm Önt a klubban, mi már nagyon hasonló témákban együtt dolgoztunk, ugyanezekkel az emberekkel, úgyhogy sajnos természetesen sajnálatos, hogy eh, nincs igazi együtt eh, döntési jogosítványunk, akkor valami azért még változhatott volna. Legutóbb széles támogatású álláspontja volt a parlamentnek, a tanács azonban nem volt túlságosan motivált abba az irányba, hogy minden döntésünket magáévá tegye. Úgyhogy itt lényegében örömmel fogadjuk, hogy ezzel, ezzel a témával egyáltalán foglalkozunk, üdvözöljük a bizottság javaslatának a fő csapás irányát. A jelentéstevő jelentése, reméljük a jó irányba megy, úgy gondolom, hogy egyszerűen az a feladatunk, hogy megtartsuk a következetes összefüggéseket. Font, hasznos lenne, hogy a mismatch ellenes általános klauzulát is bevezessünk a szövegbe, amely kapcsolatban már áprilisban is tettünk jó néhány megjegyzést. Jó lenne, hogyha az ön egyébként, önök egyébként hasznos jelentésében ez szerepelne, ezen kívül pedig jó lenne, hogyha következetesen összefüggne, biztosítanak a következetességet az anya-lány direktívával kapcsolatban is, minimális adó ráta tekintetében. Mind a kettőre szükség van, hiszen e pillanatban azt látjuk, hogy a tanácsban újra a régi viták kerültek fölmelegítése, bizonyos tagállamok egy különös megoldást alkalmaznak és az, az bátorítják, hogy bizonyos jogokat alacsony adózású rendszerben valósítsanak meg. Így a különböző országok adórendszerei között ugye ellen, eltérések merülnek fel, szokásos. Írország, Görögország, Luxemburg, Hollandia és Belgium ugyanazok a játékosok mindig. De hát, hogyha közös valutát szeretnénk, ahol szükség van közös szabályokra, és lassan le kéne szokni arról, hogy a gazdasági politikát és adópolitikát eh, folytatunk úgy, hogy közben a szomszédos országokban nincsen normális szabályozás. Ez nem csak az adózás terén áll fönn így, de úgy gondolom, hogy ebben az esetben a parlamentnek a jó döntéshozás gyakorlatát, hagyományát folytatni kell, ezért támogatom a jelentéstevőt az alapvető csapásirányon kapcsolatban, és mindenképpen jó lenne, hogyha az anyag következetesen tükrözné a parlament álláspontját minden szempontból. E, biztos, hogy javaslataink e, e, vitákat fog kiváltani a tanácsban. Egyhangúságra van szükség, ugye a kulcskedés az az, hogy megerősített együttműködés lépünk-e el, ha nem, akkor valószínűleg ennek a világnak a végéig kell majd várnunk, addig, amíg végre megvalósul az adó elkerülése szembeni erős föllépés, és a világ végezeteig nem várhatunk ezzel a polgárainknak felelősséget tartozunk. Elnök, köszönöm szépen. Nem látom, hogy az ECR felszólalója itt lenne és nem tudom, hogy kik szeretnének felszólalni, úgyhogy ebben az esetben talán jöhet a végkövetkeztetés is. Először is szeretném megköszönni minden hozzászólónak az értékes javaslatát. Én a Svennek válaszolnám, hogy nyilvánvalóan az a szándékom, hogy összhangba hozzam az előző jelentésekkel, az vállalatok következtetéseivel és a parlamentnek a korábbi álláspontjával és hát az a szándékom hogy a legnagyobb támogatottságot tudjunk képviselni úgy a szakbizottsági szavazásban majd a parlamenti szavazásnál. köszönöm szépen! Fine. Um, التايم um, deadline għall-emendi hija s-7 ta' Ġunju. Nos, a határidő június 7-e a módosítók benyújtásának terület június 7 tehát az Ekon szakbizottság július 9-én, 7 9-én szavaz, tanárison pedig szeptemberben kerül az asztalra